A jelentéstevők kinevezésével kapcsolatban két jelentés van, és azt javasolják, hogy a, az irányelv módosításával kapcsolása a minimális képzés a tengerészek részére, illetve a phasing in a kétfenekű olajtankerek esetében senkit sem érdekelt ez igazán, úgyhogy az elnökségé lesz ez a, két, ez a jelentés. A vélemények a rotációs rendszer miatt illesztek, Tehát a, tehát a véleményekkel kapcsolatban következőképpen fogunk eljárni a Recreation, az ECO, a, az általános költségvetési mentesítés, a C, aztán az 5-6-os, 7-es ö, ö, ö, csoport vagy frakció az egy véleménybe kerül, és az SMD az pedig strukturális alapokat és a kohéziós alapokat összevonjuk, és ez a három egyben kerül kezelése, és ezt a zöldek fogják elvégezni. Az információs dokumentumokkal, a kommunikáció a bizottság részéről, a közös repüléspolitika, és Azerbajdzsánnal kapcsolatban rotációs alapon kerül megoldásra, és ezt is a zöldek fogják végezni. Azt javasoljuk, hogy a kutatási programmal kapcsolatban pedig ne tegyünk egyelőre semmit. The coordinators received the latest batch of comitology reports. Komitológiai jelentésről is szólt, szóltunk, illetve arról, azokról az ötletekről is, amelyek a többi parlamentekkel kapcsolatos összeköttetést tartalmazzák, és kiválasztottuk azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban a nemzeti parlamentekkel fel kell vennünk a kapcsolatot. Ezek többek között a vasúti irányelv átdolgozása és a repülőtéri csomag, amelyet az ECR javasolt, aztán pedig a fenntartható körülmények, követelmények és útmutatásokat tentétás finanszírozásával kapcsolatban, illetve az utaz, út, a határokon átnyúló utas jogok minden közlekedési módozattal kapcsolatban, valamint a teherautós sofőrök vezető, vezető és pihenő ideje. Ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban a nemzeti parlamentekkel föl fogjuk venni a kapcsolatot, és úgy fogunk eljárni, ahogy a múltban is, tehát a jelentéstevők fogják megteremteni a kapcsolatot, és ők fogják képezni az összekötő kapcsot a nemzeti parlamentek és a bizottságunk között. A következő napi rendi pont egy kérés volt, mégpedig a digitális takográfiáról szóló mini meghallgatás. Tikau asszony vetette föl ezt a javaslatot, vagy december 20-án, vagy december 21-én kerül sor majd erre a meghallgatásra és a bizottság tagjainak, ugyanúgy elmondom, mint a koordinátoroknak, hogy általában támogatni szoktuk ezeket a meghallgatásokat, de nem nagyon szoktunk rajta részt venni, úgyhogy kérem, hogy ezúttal mindenki, aki tud, jelenjen meg. A koordinátorok abban is egyetértették, hogy konstruktívabban és pozitívabban kell az európai 2012-es évre vonatkozó mobilitás témájával eljárni, és ezzel kapcsolatban is lesznek majd javaslatok. Lesz egy rendkívüli koordinátori ülés Strasbourgban 26-án a tentével kapcsolatban, és itt Paké úr fogja majd nekünk bemutatni a bizottság javaslatait. Reméljük, hogy a 19-ek kollégiuma egyetért ezzel kapcsolatban. Az, abban is egyetértettünk, hogy nagyon fontos lesz Jarzembowski úr ma délutáni előadását meghallgatni, és a koordinátorok azzal kapcsolatban is javaslatot fognak majd tenni, hogy a funkcionális légtérblokkok témájában hogy tudunk tovább lépni annak érdekében, hogy a tagállamokat a jelenlegi lépcsőről tovább tudjuk valahogy mozdítani. Azt hiszem, hogy körülbelül ez az, amit a koordinátorok üléséről el tudtam mondani, Foster asszonyi a szó. Elnézést kérek, nem a koordinátorok üléséhez akarok hozzászólni, de mivel nagyon hosszú lesz a szavazás, azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges-e lenne, ugye nem halljuk önt a fejhallgatón keresztül, illetve csak a fejhallgatón keresztül halljuk önt, és mivel nagyon hosszú ideig fogunk szavazni, azt szeretném, hogyha a mikrofonját bekapcsolná, hogy mindenki hallhassa, vagy hogy a mikrofonján kívül még valahonnan halljuk a hangot, és aki anyanyelven, anyanyelvi szinten érti az angolt, az esetleg ne a fejhallgatókon keresztül hallgassa önt, hanem valahol a termen keresztül. Elnök, hát meg, nem tudom, hogy meg tudjuk -e ezt oldani, de megpróbálom. Megkérdezném, hogy a koordinátor külésével kapcsolatos jelentéssel mindenki, eh, jelentés mindenki jóvá, jóvá tudja hagyni. Kamacákos úr. Eh, elnök úr, Látom én is, hogy nagyon hosszú a szavazás, ezért szeretném már előre megragadni a szót, és mindenkinek megköszönni, különösen a koordinátoroknak azt a munkát, azt a határozott és átfogó munkát, amelyet a, az integrált tengeri, tengerpolitikáról szóló szövege elkészítésébe fektettek. Elnök, Komocákos úr, én is köszönöm az ön munkáját is ezzel kapcsolatban, a, ezzel a témával kapcsolatban. Jó, akkor mindenben egyetértünk, akkor ö, átrendezzük a papírjainkat. And move on to the voting list. Akkor tovább lépünk a szavazáshoz. Az első szavazás az integrált tengerpolitikáról szól. Nem. Elnézést kérek. E, jó, nyugodjon meg mindenki, nincs semmi baj. Na, tehát először is az átdolgozás. Igen? Mindenki egyetért benne? Hogy ez lesz az első? Jó. De kövessenek. Oké. Okay. Rendben. Először is szeretném bejelenteni, hogy Sterks úr módosításait Dibeka úr veszi át. 3, 1, 8, 2, 8, 9 és 2, 19-esről van szó. A test vote first and foremost. Akkor először is egy tesztszavazást csinálunk, hogy ellenőrizzük, hogy senki nem Csal, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ha-ha. Na hát, akkor kinek is van egy, egyel több nyilván az EPP-nek? Az EPP-nek e egyel, egy egyel több szavazata van, mint amennyi jár neki. Egyel több. Is it gone now? Most már eltűnt? Lezárom a szavazást. Okay. Right. Jó, rendben van, akkor el is kezdjük, jó? Kettes cikk. Egyes bekezdés. Még azt szeretném mondani, hogy ö, legyünk türelmesek, mivel nagyon komplikált a szavazás, és lehet, hogy beszélnünk kell egymással, meg kell beszélnünk, hogy melyik is a következő téma, stb. Úgyhogy jó, tehát akkor elkezdem. Tudjuk, hogy miről van szó, és akkor majd időnként világosá teszem, hogy hol vagyunk. Tehát 254-es Wills asszonyé mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 255 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 256-os Wills mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 257-es Wills mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 258-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 259-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 260 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 261, szó, szóbeli módosító 9-es számú, Marcin, Marcin és Zaszadájé, ez ellen a szóbeli módosítás ellen van valakinek ellenvetése? Nem? Akkor mellette? Ellene? Tartózkodás? elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 261-es a szóbeli módosítással együtt megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 23 ellene, tehát elutasítottuk. 6261 a szóbeli módosító nélkül mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 263-as részenkénti szavazás első rész a megadott szavak nélkül, on a network who struck goals, stb. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Második rész ezekkel a szavakkal együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos, az egyes szóbeli módosítóval, nincsen ellenvetés a szóbeli módosító ellen jó, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 264-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 265-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 266 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 267 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük 267-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17-es, 17 mellette elutasítottuk. 268 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes cikk, négyes bekezdés, szóbeli módosító, a kettes számú Marineszkujé, van el ellenvetés ez ellen. Said úr, igen, szeretnénk ellenezni, mert ez túlságosan túlmegy a célon. Jó, ellenvetés van a szóbeli módosító ellen, tehát nem vesszük be. 269 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettő, hetven, kettes, szó, hármas szóbeli módosítóval, amelyet az jelentéstevő nyújtott be, van ellenvetés ez ellen, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. So we now go to So we're now down to És akkor tovább lépünk. The next is amendment 27. Közö, következő a 274-es. Részenkénti szavazás két részben szavazunk. Az első rész a 2A szabályozó testületről, a második, szerv, második rész pedig majd and also from szavakkal kezdődik. Először az első rész mellett ki van? Ellene? Tartózkodás? leellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le. Tehát a 274-es első része, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Second part. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as, 518-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 275-ös Marinescu mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 276-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 277 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 278-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 279 részenként, két részben. Első rész, regionális szolgáltatások is kihagyjuk azt, amiről már szó volt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 280-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 282 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 284-es részenként két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 283 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 281 mellette ellene elutasítva. 285 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 288 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, köszönöm. 289 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 290 mellette, ellene, tartózkodás, Kicsit zűrös a dolog, még egyszer 290-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 292-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 293 mellette, ellene, tartózkodás kivetve. 294 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 292 mellette ellene tartózkodás elutasítva 296 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 297 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 298, 299 azonos mellette, ellene tartózkodás elutasítva 300 mellette, ellene tartózkodás elutasítva kompromisszum A Tehát a kompromisszumról szavazunk, a, kivéve arról a két részről, ami a négyes bekezdésben, az utolsó mondatában van. Tehát mellette A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most pedig a két bekezdésről beszélünk, az egyes, négyes bekezdés, a vasúti jövedelmek mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyesnek a disprovision kezdődő rész, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást erre a négyes bekezdés utolsó mondatára. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Most pedig a 9-es oldalra lapozunk, B kompromisszum. mellette, akik a B kompromisszumot támogatják, tegyék fel a kezüket, kérem, El, mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor most a külön bekezdések következnek. Hármas GUE kérte, mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, tehát az Aldének a részenkénti ö, szavazás kérelmének megfelelően szavazunk. Megnyitom a szavazást. Csak az Alde részről, a kettes számú részről, amelyik egy új három A bekezdést jelent and safeguards public service obligation szavakkal kezdődő rész. Erre megnyitjuk a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és akkor most egy külön szavazás Guerről, a preambulumról mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es oldal. 291-es módosítás alap alján Sturks úrnak a javaslata. Tehát 294 új B, 2-es B bekezdés a 4-es cikkben. Jelentéstevő nem ért vele egyet. Eleté más oldalon van, az enyémben, tehát négyes cikk, kettes para 2b, és Starks úr neve van mellette. Mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Ezt nem elfogadtuk, de mégiscsak ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 291-esre. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most eh, 357-es módosító következik. A 13. oldalon van 9-es cikk, 2-es bekezdés, 2-es albekezdés, tikao. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 358 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 360 Ellenőrizni fogom, de jó. 358-as pakra megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. igaza van az ellenőrzést illetően, de a 359-es, Tremosa 4-es szóbeli módosítás a Kolcsekor ellenzi a szóbeli módosítást. Jó, rendben, akkor akkor a 359-esről szavazunk az International el, egy mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 361 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 362-t visszahívták, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 364-et visszavonták, 365 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 366 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 367-es, 68 és 369, ezek egyformák mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6 egyes mellette ellene elfogadva. 370-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, tehát a 370-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 372-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 374 mellette ellene tartózkodás elutasítva 373 mellette ellene tartózkodás elutasítva 371-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 375-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 377 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 376 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 378 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 378-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 379 mellette ellene tartózkodás elutasítva 385, 384-es egyformák mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 386 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 387-es visszavonták, 388 szóbeli kiegészítés, 5-ös, van-e ellenzés, nem, akkor a me mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum következik. Itt vannak részszavazások, és vannak szóbeli módosítók. de szóbeli a hatos. Van-e, aki ellenzi a szóbelit? Kolicek úr. Tehát akkor a szóbeli módosítás nélkül D kompromisszum a módosító nélkül mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a hatos szóbeli módosító, illetve a D kompromisszumról javítja az elnök, tehát a D kompromisszumról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtok. Akkor most jönnek a részenkénti szavazások. Kettes bekezdés, négyes, ugyanebben a GUE mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas részszavazás, zöldek, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk részenként négyes GUE mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Tehát a négyes részenkénti szavazást lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Külön szavazás 5-ös GUE 2-es bekezdés és 5-ös albekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Külön szavazás 6-os GUE mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum következik. Ez a 22-es oldalon van az én listámon. A néppártak lehet, hogy nagyobb betűvel nyomtatták, ezért náluk 23. oldalon van. Right. Because we have agreed this... Miután megállapodtunk ugyanebben a megfogalmazásban, a legutóbbi kompromisszumban, most nem fogunk újra a részenkénti szavazásokat végigvenni, miután az előző kompromisszumban már ebben megegyeztünk. Tehát csak az e-kompromisszumról szavazunk, az egész szövegről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. os módosító 25-ös oldalon van az én oldalamon. Tehát 456-os, 14-es cikk 1-es bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 457-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 457-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 458, mellette ellene még egyszer, az, tehát mellette, 458 Mellettem ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Tehát a 458-asra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 459-es mellette ellene tartaszkodás elutasítva 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 102-est, megnyitom a szavazást. Ez a négyes melléklet. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 477-es a következő, 27-es oldalon az én listámon, és 28-asan a néppárt listájában <clears throat> mellette ellene tartózkodás elutasítva. 476-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 478 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 479-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, akkor ez azt jelenti, hogy 480-as kiesik a többiről pedig blogban szavazhatunk 49-től az 53-ról, plusz a 81-esről, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 482-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 485-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 486-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm. 484-es kiesik, 487-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os és a 488-as azonos mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt a kettőt, tehát az 56-ost és a 488-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva 57-es, mellette elnézést, a 489-es jön előbb, 489-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 57-es, mellette ellene ellenőrizzük az 57-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 490-es kiesik, 491-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es, 105-ös, 111-ig egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 693-as 97-ig kiesik, tehát 492-es mellette ö, ellene ta, tartózkodás elutasítva, tehát mind a kettő 495-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 496-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum következik. 31-es egyedik oldalon részenkénti szavazást javasolnak itt, és egy szóbeli módosítót. Először a kompromisszummal foglalkozzunk eredeti formájában. Kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Első külön részenkénti szavazás GUE mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk hetes szóbeli módosító zöldektől, van-e ellenvetés? Mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan a zöldek szóbeli módosítóját, megnyitom. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, úgy gondolom, hogy elfogadtuk. 22-20 arányban elfogadtuk valóban, Kettes számú részenkénti szavazás GUE, a NOT szóról el, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Szavazás bezárom. 37 hét ellenében a fáradtság felüti a fejét, hármas gúja mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, és szavazás, zöldek mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig következik az i kompromisszum, 34. oldal. Az LPP e két oldalal előbbre tart, Először a kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Most a részenkénti első rész zöldek mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész zöldek mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 547-es módosító következik most. 36. oldal. 35-ös bekezdés. És 35-ös cikk első bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva következik a J kompromisszum tömbben szavazhatunk róla a 68-as, 122-es, 123 125-ös módosítókkal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor az 549-es és a 716-os okafogyottá vált, jön az 548-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 552-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 553-ast visszavonták, 554-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 556-os és 557-es, ezek megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás, ellenőrizzük ezt a kettőt. 556 és 557. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást bezárom. Elfogadásra került az 556-os és az az 558 és 559-es okafogyott következő mellett ellene tartózkodás elutasítva. 561-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 562-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 563-as, 564-es okaf, hogy megegyeznek mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 70-es, 565-ös mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 567-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 568 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 569 és 570 mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 571-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 572-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 573-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 574-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 575-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 576-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 577-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 578-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutas, ö, elfogadva. 579-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 580 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 581-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 582-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 583-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, 584-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, K kompromisszum, mint mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. L kompromisszum, Itt is lesz részenkénti szavazás, de először a kompromisszumról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Első rész GUE mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan az első részről, megnyitom a szavazást, bezárom a szavazást, 39 igen, 4 nem, az EPP nem szavazott. Kettes rész GUE mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész GUE mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most az M kompromisszum következik, 43. oldal. Mindenki eljutott oda? M kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadásra került. Következik az N kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadásra került. 89-es módosító következik. Blokkban, egy tömbben szavazunk, 89-től 252-ig. 89, 90, 91, 92, 93, 14, 252. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 252-es okafogyottá vált, a 643-as okafogyottá vált, 69-es és 71-es mellettük ellenük tartózkodás elfogadásra került. 550-es és 551-es oka fogyottá váltak. 566-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 644-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 94-től 98-ig, és a 15-ös is mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 645-ös okafogyott, 646-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 647-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum. Az EPP részenkénti szavazást kér, de először magáról a kompromisszumról mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 11-es kisbekezdésről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most jön a P kompromisszum. A hetes mellékletnél. Először a kompromisszumról mellette, ellene tartózkodás elfogadásra került. Az ALDE kérte a részenkénti szavazást mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan ezt, az ALDE által kért részenkénti szavazás következik, 7-es melléklet, 9-es pont, megnyitom, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34 igen, 9 nem, elfogadásra került. Q kompromisszum, Név szerinti szavazás zöldek kérésére. Megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Q kompromisszum. 8-as melléklet. 1-es pont. Zöldek kérésére. Név szerinti. Lezárom a szavazást. 28 igen, 11 nem, egy tartózkodás elfogadásra került. Az R kompromisszum következik most. 8-as melléklet, 5-ös pont mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 721-es módosítóról szavazunk most, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 722-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 723-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 723-as mellette ellene tartózkodás elfogadásra került. Következnek a preambulum bekezdések. Kezdjük az A preambulum bekezdéssel, a kis A-val. 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 133-as mellette e, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 136-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 139-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 140-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 141-es ellenőrizzük a 140-est, elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott? Bezárom a szavazást. Elutasításra került. 141-es, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük egyre kevésbé reagálnak. Tudom, hogy fárasztó, kedves kollégák, megnyitom a 141-esről az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 137-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 143-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 144-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 145-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 146-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 147-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 148-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 150 mellette ellene tartózkodás. Leellenőrizzük a 150-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk, igen, szoros eredménnyel. 151-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Négyes módosító a jelentéstevőtől megnyitom a szavazást. Fúha. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 153 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás, el, leellenőrizzük, 155-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 157-es Mi a baj? Nem láttátok? Kettő szavazattal elutasítottuk. 21-23 arányban. 21 mellette, 23 ellene volt az előző módosítónak. 157-esnél tartunk, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 157-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 23-19 arányban. 161 mellette, nem, bocsánat, a 161-es kiesik, 158-as a következő mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 159. Részenkénti szavazás első rész, a The Existing National szavak nélkül, mellette, Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Második része. Akkor ezek szerint kiesik? Nem? A második részről is szavaznunk kell. Jó, akkor a második részről mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Végül is legyünk következetesek. 160 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk ötös mellette. ah nem, személyenként, rész, személy, személyenkénti szavazást kértek a zöldek, méghozzá az következő három szavazással kapcsolatban, tehát az ötössel kapcsolatban mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 156 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 162 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 163 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan, azt hiszem elutasítottuk. 163, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 164 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 165 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Jó, leellenőrzöm de megmondom, hogy az EPP háromnegyede nem is szavazott. Ö, na jó, mindegy, le, ellenőrizzük. Ez kézfelemelés alapján világos volt, de nem bánom. Megnyitom a szavazást. 165. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 327-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 170 168 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 170 mellette, ellene, tartózkodás, elut, elfogadtuk. Következő kettő kiesik, akkor a 171-es a következő, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 172 és 173 azonosak, név szerinti szavazás a zöldek kedvéért, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 176 mellette, Ellenem tartózkodás, elutasítottuk 174 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 177-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 178 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 179 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 180 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 181 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le elektronikusan 181, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 183-as, A 184-est visszavonták, a 183-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184 eset volt azonos az előzővel. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 185 mellette, nem, elnézést ez a koroka fogyottá válik, 186-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 187-es mellette, ellene, a tartózkodás elfogadtuk. 189, 8-as számú szóbeli módosítóval Riké úrtól van ez ellen ellenvetés. Ha nincs, akkor az, a szóbelivel együtt ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 191-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 192 mellette. A 190-est visszavonták. 192-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 193 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 195 mellette. Ellene tartózkodás, leellenőrizzük 195-ös, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 194-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 197 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 198 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Közes, következő kettő kiesik, 200-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es jelentéstevő mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es leellenőrizzük, Elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A árnyékjelentés tevőket nézzük, mert már senki nem kívánja fölemelni a kezét. Jó, elfogadtunk. 203-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 202-es okafogyottá válik, mert elfogadtuk az 11-est. E- 204 szintén ki, nem, az nem esik ki. 204-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 205, 6 és 7-es azonosak. Mellette. Ellenem tartózkodás elutasítottuk. 12-es módosító jelentéstevőjé mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan, 12-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazon? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 208 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 209 Ellenőrizzük a 208-ast először, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Jó volt, hogy ellenőriztük. 209-es mellette? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük le a 209-est is, megnyitom a szavazást. Azt hiszem, hogy valahol eh, három és négy arányban voltunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 210 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 211 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 212 mellette. Ellene tartózkodás, leellenőrizzük 212-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 213 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Fújjuk ki magunkat egy kicsit. Jó, 2.15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 216-os kiesik, 13-as szintén, 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 217-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 218 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 219 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 220 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 221 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan 221, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 225 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodás elutasítva 227 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 228 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 229 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 230 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 231 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 232 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 237 mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 240 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 240-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazol? Az EPP-nek megint egyel több szavazata van, mint kellene. Megvan? Lezárom a szavazást. 22 mellette, 21 ellene, elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 242 mellett, ellene tartózkodás elutasítva 243 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 244 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 245 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 246 kiesik, 247-es mellette, ellenem tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan 247-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 249-es a következő. Mellette? Ellene? Ta, leellenőrizzük 249 es csak Tremolza úr szavazott, úgyhogy ellenőrizzük le a 249-esről szavazzunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Igaza van Tremolza úrnak, de csak, csak ön szavazott egyedül. 250 mellette, ellene, Szóval elfogadtuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 128-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás a jogalkotási törvényjavaslat. Meg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36 mellette 6 ellene egy tartózkodás elfogadtuk, és a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 36-an szavaztak mellette, őten ellene egy tartózkodás volt, tehát elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevő asszonynak, Jani asszonynak. Mielőtt mind eltűnnének, még vannak szavaznivalóink. We'll Let's move on to the next. Okay. Rendben. Hölgyeim és uraim, mielőtt folytatnánk, volt egy kis zűrzavar a zöldek szóbeli módosításával, ugye a rescue tegyük be az assistance elé. Ez egy kiegészítés az egyes kompromisszumhoz. Tehát ez az egyes kompromisszumhoz eh, kerül, nem pedig a ketteshez, ahogy ez a tegnap kiosztott szavazó listán van, tegnap este. Tehát a zöldek szóbeli módosítása, a Rescue End beszúrása, az az egyes kompromisszumnak a kiegészítése. 72-es módosított visszavonták, következik az egyes kompromisszum. Két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, amiről beszéltem, Taylor úré, tehát a Rescue End, az, az Assistance elé kerül, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a szóbeli módosítóra. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Envi 8-as kiesik, 74-es kiesik, 11-es módosító is kiesik, 76-as egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva MV 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV10-es kiesik, 79-es is kiesik, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő a 90-es, szóbeli módosítóval a néppárt részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító A mellette ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 92-eset szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. Kilencvenhármas kiesik, Envi 11-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 96-os az ALDE szobeli módosítójával az később átkerül a kettes cikkbe, hogyha igen szavaznak, akkor az azt jelenti, hogy későbbre teszik. Hát szerintem én is ezt mondtam, ha elfogadják a szóbeli módosítót, akkor ez azt jelenti, hogy későbbre tesszük. Tehát elfogadják a szóbeli módosítást. Jó, akkor majd ezzel később foglalkozunk. 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as kiesik, 99 mellette ellene tartózkodás elfogadva, százas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, részenként a hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtók négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a négyes kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És ez nem ment át. Akkor most következik a 102-es 104-es a következő, Taylor mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva az összes biztonság és az egész módosítóról nem fogunk szavazni, mert a négyest elutasították, tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 106 os Megnyitom a szavazást. Őrült ez a szavazólista, nem? Lezárom a szavazást. És elutasítva. A néppárt megengedi, tehát a, az Hol tartunk? Tehát 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 110-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. E 112-es a következő els, részenként első rész az ügynökségek tevékenységéről. E, első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt az első részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most akkor a szöveg további része, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 115-ös szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most következik a 114-es mellette ellene ellenőrizzük a 114-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. B szóbeli módosító részenként első rész ez a Tehát az első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész ezekkel a szavakkal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C. Szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. NV13-as két részben első rész, illetve ez kiesik. Tehát a 119-es következik két részben, az egész szó a első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva második rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 122-es két részben Első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A második rész, a Van applicable mellette ellene tartózkodás elfogadva. Taylor úré 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NV14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10, NV15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 126-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os MV mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 127-es, 128-as kiesik, úgyhogy következik a 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 131-es első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második része mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 132-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 132-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Következő a budget 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. ötös, budget ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 20-as módosítót. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. budget 6-os, 2-es rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 136-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137-es mellette ellene ellenőrizzük a 137-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bacset 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jelentéstevő javaslata 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pacset 8-as 2-es rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. Budget 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as budget 3-as rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. D szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a D szóbeli módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 139-es mellette ellene tartózkodás 139-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 27-es mellette ellene. Tehát a 27-est ellenőrizzük. Kérem szépen. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást és elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás 18-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, budget 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 141-es mellette, 141-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 28-asat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. E 19-es Envi mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük az NV19-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 142-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Budget 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bacset 13-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bacset 14-es, mellette ellene elfogad, tartózkodás elfogadva. 143-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bacset 15-ös, az első mondat kiesik mellette ellene tartoz, tartózkodás elfogadtuk. Hány oldal van ezen a szavazólistán? 29-es módosító mellette még mindig az egyes vagyunk, igen mellette ellene tartózkodás. 29-eset ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 30-as módosítóra. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 146-os két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész kiesik. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 48-as mellette ellene tartózkodás 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 53-asat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük az 56-ossat, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást és elfogadtuk. Négyes kiesik, 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas envi kiesik, ötös ugyancsak, MV4-es is kiesett, tehát az 58-as következék mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni fogjuk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nyolcas módosítás két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Minden, lezárom a szavazást. Tehát 21-21 elutasítva, tehát a második rész kiesik. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es részenként mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 62-es kiesik, 60-as szóbeli módosítóval, szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ja, bocsánat, kiesik, Envi 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es, a 68-ast ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Envi 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Bacset hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát az egyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, tehát a javaslatot módosításokkal együtt megnyitom a szavazást az egész anyagra. Lezárom a szavazást. 35-en mellette, 5-en ellene, két tartózkodás, tehát elfogadtuk. És akkor mindenki szavazott a jogalkotási állásfoglalásról. Lezárom a szavazást. Tehát 35 mellette, tehát elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. One, two, three. Whew. Okay. So we still got some more votes. Sajnos még mindig folytatnunk kell a szavazást, kedves kollégák. Az első jó sorrendben van előttem? Szerintem most a Jordánia jelentés következik. Csak egy végszavazás. Grúzia. Ulmer úr az előadó. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? A szavazást. Lezárom. Grúzia örömmel állapíthatja meg, hogy 38 igen, 2 ellenében a szavazás eredménye ezzel elfogadtuk. Most pedig a Hasemita Jordán királysággal kötött légiközlekedési megállapodás következik. Szechnalova asszonytól megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. A szavazást lezárom. And that is also adopted, 37 votes in favor. 37, igen, egy nem, egy tartózkodás. Köszönöm szépen Szechnalova asszonynak. Saját ö, jelentésem a következő Aténi Egyezmény, tengeri személy és podgyászállítás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást. Bezárom. 39 igen, egy tartózkodás. Ki lehetett az? Köszönöm szépen, ezt is elfogadtuk. A következő pedig Marinescu úr véleménye az EU versenypolitikájáról. Egyes módosító de Bakker mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, na jó, ellenőrizzük a négyest, Megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasításra került. Az 5, 6, 7, 8, 9-esről egy kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadásra került. Következik a 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-es okafogyott, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ösnél részenként első rész törlésre vonatkozik, recalling the first railway package. <laughs> Második rész, stresses the rail market. Első rész mellett, 15-ös módosító továbbra is, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. because on the voting list foganatosítás. Itt az szerepel, hogy a kompromisszum vonatkozik rá, és azt már elfogadtuk. Igen, kollégák, azt is elfogadtuk. Következetesek voltunk, ezt is elfogadtuk. Nem, de kérdés az, hogy ez kiegészíti-e a kompromisszumot, vagy benne van. A törlést fogadtuk el. Hát ez így összeegyeztethető egy törlés történik. Marinescu úr, a második résznek a szövege megegyezik a kompromisszumos szöveggel. nem kellett volna róla szavaznunk, hiszen már szavaztunk a kompromisszumról, de mivel ugyanúgy szavaztunk erről, mint a kompromisszumról, következetesek maradtunk. A 16-osról viszont szavazunk, ugye? Igen. 16-os. Okay, we'll vote on 16, that... Szavazunk a 16-osról, ki van mellette? Ellene. Akkor ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 16-os módosítóról. Lezárom a szavazást. elfogadásra került. 17-es Bach úr mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es kiegészítés mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizhetnénk a 19-es? Ezen az oldalon nem nagyon szavaztak. Megnyitom a szavazást a 19-esről. Kiegészítésként. Lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es részenként első rész mellette ellene tartózkodás. Elfogadásra került második rész, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadásra került. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as van itt egy szóbeli módosító az előadótól, ezzel együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 elfogadtuk. Végszavazás a véleményről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. A véleményt 35 igennel, 3 nemmel és két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Marinescu úrnak. A következő szavazás az Európai Unió űrstratégiájáról szól, hogy véleményről szavazunk, Zászáda úr az előadó, egyes módosító mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk hatos részenként, első rész mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk második rész mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk hetes mellett, ellen tartózkodás elutasítva 8-as mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es szóbeli módosítása mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-asra ugrunk, szóbeli módosításokkal mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 17-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 19-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 20-as okafogyottá vált, Végszavazás következik, megnyitom. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. 37 igennel, két nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadtuk, Zászáda úrnak gratulálunk. Kedves kollégák, csak emlékeztetnék rá, hogy a PAP koordinátor Arzembowski úr eh, három órakor jön ma délután. Köszönöm szépen az előadóknak az együttműködést. Egy nagyon hosszú szavazáson sikerült eh, túlesnünk, nagyon sok részlettel. Köszönöm szépen a titkárságnak is a munkáját ugyanis nagyon nehéz munkát végeztek, sikeresen zárult ez. Köszönöm szépen, jó étvágyat a korai ebédhez!